So, liebe Kollegen, Kollegen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, hadd kérjem önöket, hogy foglaljanak helyet, kicsit már így is késésben vagyunk, mindenkit sok szeretettel köszöntök a meghallgatásunk alkalmából, ami a kettős felhasználású termékek az Európai Unióban kérdéskört járja körül biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos és kényes témát nevesítünk itt az európai jogalkotásban, azzal, hogy ezt napirendre tűzzük. A koherencia, a hatékonyság és az átláthatóság ebben a jogalkotási munkában nagyon fontos. A régi jog, jogok, jogszabályokat illetően volt egy a három intézmény részéről közös megállapodás, és most a bizottságot kértük fel, hogy szeptember 28-án a múlt évben előálljon egy saját javaslattal, jogalkotási javaslattal. Ugye milyen kritériumok merülnek fel az emberi jogokat be, emberi jogok betartását illetően, illetve az ellenőrzési kritériumokat illetően, a harmonizált ellenőrzést illetően az EU-n belül. Ezt a kérdéskört kívánjuk tehát körbejárni. A kis tőmet uh, itt fel is függeszteném, annak érdekében, hogy meghallgathassuk a szakértőinket, hiszen ennek a meghallgatásnak pontosan ez a célja, hogy megnézzük, hogy milyen input várható, különös tekintettel a az akadémiai körökből, egyetemi körökből, és két részre bontottuk ezt a meghallgatást. Egyrészt reflektálunk a kihívásokra, és milyen veszélyek merülnek fel a kettős felhasználású termékek ellenőrzését, illetően az export ellenőrzések kontextusában az információs és kommunikációs technológiára gondolok itt és a második részben pedig konkrétan megtárgyaljuk, hogy hogyan lehetne a jogalkotást hatékonyabbá tenni. Az első panelben, panel beszélgetésben örömmel jelenthetem be, hogy Ben Wagner fog előadni a kutatási és politikai alapítványtól, a Stiftung Wissenschaft és Politiktől érkezik, aztán Lucy Krahulcsová, asszony az Access Now-tól is képviselteti magát, harmadik előadónk pedig Magnus Nordeus az Ericsson-tól, aki ma felszólal, aki szakértőnként nagyon jól ismeri az ellenőrzésnek a kihívását is az IKT szektorban. Ő ezt fogja bemutatni. A szakértőknek 7-7 percet tudunk biztosítani, és ott hát mindenki tudja, hogy mindig nagyon pontosan szoktam figyelni arra, hogy ezt az időt be is tartsák. Úgyhogy Wagner úrnak adok elsőként szót. Parancsoljam. Jó, mehet? Rendben. Jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy itt meghívást kaptam valóban a német Wissenschaft és Politik Stiftungtól, az alapítványtól jöttem. Egy pár megjegyzést engedjenek be a személyemet illetően, a személyes véleményemet illetően, mik tehát a legnagyobb kihívások, a reformokat, illetően a kettős felhasználású termékeknek a kontextusában. Miért is vagyunk itt? Hát hogy látták is már, hogy mit mutat ez az első dia, miért is vagyunk tehát itt. A felügyeleti technológiákat általában Európából szállítjuk mások felé, és ez minden szinten így van, nem voltunk eddig képesek az export ellenőrzési mechanizmusokon keresztül visszafordítani, vagy megállítani ezt a trendet és a világon mindenhol, de leginkább Európából is erről számolnak be az újságírók. Az ellenőrzéseknek a korlátozása igencsak kérdéses. Ez egy általános vélekedés. Tehát a meglévő jogalkotási keret nem tökéletes, messze van attól, és aggodalomra is adott össze. A bizottság, akik esetleg ezt nem tudják, egy humán biztonsági aspektusból közelít a téma felé, és ez nyilván a külpolitikát is illető, illetve érintő terület. Nemzetközi szinten az ENSZ is az ászlájára tűzte, ami szerintem egészen elvárható is. Tehát vannak meglévő mechanizmusok, és ezeket a nemzetközi kapcsolatban is alkalmazzák. De itt nem csak a ha, hanem a hogyan kérdésre is válaszokat kell találnunk. Különösen, hogyha az emberi tehát a humánbiztonságról el akarunk jutni egy másik aspektushoz. Egy nemzetközi szintű megoldás lehetne például az, hogy államok szintjén koordináljuk az export ellenőrzéseket. Az EU-s tagállamok úgy döntöttek, hogy külön-külön akarnak eljárni az innovációk bevezetésekor, tehát Németország és Franciaország akár külön álló, független ö, rendelkezéseket hozza a duális felhasználású termékeket illetően. De ez nem egy vaszenár, vagy egy nemzeti, nemzetközi szintű megállapodás lenne, pedig itt lehetőséget biztosíthatnánk arra, hogy multi nacionális szinten is megoldásra jussunk. Tehát nem csak nemzeti, hanem valóban multilaterális szinten kellene ezeket az ellenőrzéseket koordinálni. Különböző vitákon lehet hallani itt az aggályokról, a kettős felhasználást illetően, bizonyos területeken tudunk emberi jogsértésekről, és az Európai Unió nagyon sok vállalást tett, különös tekintettel a gond, gondosság elvére, és hát az exportőrök nyilván ezt be is tartják, tudják, hogy milyen jogszabályoknak kell megfelelniük, ismerniük kell az ügyfeleiket, és így tovább, és így tovább. De a kérdés az, hogy ezeket a kritériumokat, vagy a jogondosság elvét akkor tényleg jogszabályba öntsük-e, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy ez túl messzire jutna, juttatna bennünket, túl messzire vinne. Persze a kettős felhasználású cikkek és termékeket illetően ha a termelők és az előállítók, a gyártók is ugyanilyen gondossággal járnának elő, akkor nem lenne ö, ennyi emberi jogsértés, sőt, igényelnének tanúsítványokat, engedélyeket is. És igazából az egész ö, jogi keretet illetően viszonylag egyértelmű lenne. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy a saját technológiánkat esetleg rosszira is felhasználnák, akkor ezt ennek elébe kell menni. És ez persze különböző technológiákat kellene, hogy lefedjen. Miután egy catch tehát igazából mindent átfogó végrehajtás van érvényben jelenleg, gondolok itt például a tömegpusztító fegyverekre. A kérdés az az, hogy ezeket a rendelkezéseket, szabályokat felhasználva érvelhetünk-e úgy, hogy máshol ezekre nincsen szükség. Ezek a catch mechanizmusok egyfajta elszámolthatósági deficitet is teremtettek. Mindenképpen szükség van a felelősségvállalásra és a beszámoltathatóságra ennek a hatékonyságát és meglétét mindenképpen elő kell mozdítani. Nagyon sok EU-s szintű mm, implementáció van érvényben az egyes tagállamokban, éppen ezért itt sokkal jobb lenne, hogyha a harmonizációt tudnánk elérni. A nyilvánosság érti, hogy hol kerülnek eldöntésre a nagy kérdések, hol születnek a döntések, de semmiképpen nem szabad manővereznünk olyan helyzetben, hogy nem tudjuk, hogy hol születnek a döntések. Itt átugrok egy pár diát, tehát nem csak transzparenciáról, átláthatóságról van szó, hanem a kódolásról is. Tehát vannak ugye védelemre szóló területek, akkor azt is, és hogyha ez így van, akkor biztosítani kell azt is, hogy a biztonsági kutatásokat nem veszélyeztetjük. De a kódolás, mint technológia, ami egyáltalán lehetőséget biztosít arra, hogy együtt tudunk élni, és kommunikálni tudjunk egymással, ennek a biztonságát mindenképpen szavatolni kell de hát ez is egyértelmű, de szerettem volna emlékeztetni rá. Nemzetközi kereskedelem vonatkozásában eh, nyilván megfelelő kritériumokat kell rögzíteni. Sok esetben, ha valamilyen megállapodás kilátásba helyezne, akkor az emberek kimennek demonstrálni, mert nem tudják pontosan elhelyezni ezt, vagy minden egyes elemét eh, helyesen értelmezni, és ezért fontos az ezekről való megfelelő tájékoztatás, ez is egy alapvető jog és a kettős felhasználású cikkek vonatkozásában sincs ez másképpen, és hát ezért ez a szakbizottság is felel. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Wagner úr. Most Kavulkova asszonynak adok szót. Köszönöm. Kahucovának hívnak. Se vagyok. Köszönöm ezt az érdekes bevezetőt. Ben végül is elmondott mindent, amit a lakosság is szeretne tudni. Én nem arról beszélnék, hogy miért született meg ez a szabályozás, ezt tudjuk, hanem arról, hogy mennyire lesz ez a jövőben is olyan, amely megállja a helyét, hogy fog működni a jövőben. Három fő mondani valóm van. Erős emberi jogi kontrollra van szükség, és az átláthatóság és a harmonizáció kell, hogy érvényesüljön. Ezekről beszélnék most, és ezek alpontjairól. Az emberi jogi témákat a meglévő kritériumok alapján kell az Európai Karta alapján érvényesíteni, itt van az Európai Bíróság, itt van a Szakarov díj, és a digitális technológiák mindennapi hatására vonatkozó sok tanulmány, ami az emberek megfigyeléséről szól. Újfent azt halljuk, hogy nincs szükség a technológia exportok kontrolljára. Ez sokak számára ijesztő, én egy globális szervezetnek dolgozom. Igenis vannak olyan technológiák, amelyek fenyegetést jelentenek egyes országoknak, embereknek, lakosságcsoportoknak. Tehát mi azt szeretnénk terjeszteni a világban, hogy igenis korlátozni kell egyes technológiákat az emberi jogok sérelme vezethet olyan súlyos jogsérelemig, ami miatt be kell tiltani egy adott technológiát, szerintünk. Számunkra az emberi jogok, a méltósághoz való jog a legalapvetőbb emberi jog, és ebből nem engedünk. Egyébként az ENSZ is ugye elvi alapon működik ezen a területen és a Business and Human Rights című szöveg eh, nagyon a szánk íze szerint eh, fogalmazódott meg, ahol az EU felelőssége is felmerül, és amihez szerintem illik igazodnunk. Van még egy anyagom, amit majd körbeadok az előadás után. Az értékelési kritériumoknak figyelembe kell venni mindig eh, a végfelhasználók körét, és az adott országbeli szabályozás kiskapui gyengeségeit az engedélyezés előtt. Ez az Access to Remedy elv alapján vezethető le, és mi ezt nagyon alapvetőnek tartjuk. Az emberek egyéni biztonságát kockáztatja, ha ezt nem így végezzük, és nem szabad rossz szabályozású országokban csúcs technológiát alkalmazni, mert ezek használata beláthatatlan következményekhez vezethet. A technológia fejlettségéhez hozzá kell igazítani a szabályok fejlettségét is. Tehát az emberi jogok érvényesülését szigorúban kell ellenőrizni szerintünk. Ráadásul a technológia iszonyú gyorsan fejlődik, a megfigyelési technológiák is szinte követhetetlenül, ez önmagában egy technológiai probléma. Ahhoz, hogy fenntarthatóan működtethető legyenek ezek a platformok, új technológiák, egy jövőbe mutató szabályozásra van szükség, hogy ha súlyos emberi jogsérlem történhet a technológiának következően, kedvényében, akkor azt előre le kell szabályozni, hogy utána a gyártókat, a forgalmazókat felelősségre lehessen vonni. A civil társadalommal, a kutatói körrel szorosan egyeztetni kell. Szerencsére vannak komoly aktivisták, akik tájékozottan végzik munkájukat, és akik gondosan dokumentálják a jogok sérelmét, amelyeket technológiákkal, bizonyos technológiákkal követtek el. Sokszor csak a tudatlanság, szabályozatlanság okozza ezt, néha tudatosan hozzájárulnak az ilyen jogsértésekhez. Az ipar önszabályozását szeretnénk ösztönözni. Az USA beli tapasztalat mutatja, hogy a due diligence, a megfelelő elővigyázatosság elvét eh, azonnal Európában is érvényesíteni kellene aggaszt minket a catch-all-ban a terrorizmus felvétele. Minden ország másképp definiálja a terrorizmust, néha nagyon nacionalista módon. Szerintem nem ide tartozna, nem a catch-all alá. Úgy gondolom, hogy a átláthatóság növelésével, a harmonizáció elszámoltathatóság növelésével az export folyamatokban tehetünk valamit. A jogtalan megfigyelés elleni koalíció már kiadott egy anyagot, ahol elvi állást foglaltak, ami következtetéseinkkel hasonló következtetésre jutottak bizonyos technológiák, technológiai kategóriákra vonatkozóan. Szerintünk szükséges, egy minimum évenkénti szakértői felülvizsgálat, ahol minden érdekcsoportot és mindazokat meg kell hívni, akik dokumentálni tudnak jogsértéseket, és ezek alapján tovább lépni. és a tranzakciókat és ezeket a rájuk vonatkozó statisztikákat nyilvánosságra kell hozni. Ó, kifutottam az időből, elnézést. Még ki fogok, köröztet fogok egy ott most akkor abba hagyom. Köszönöm. Narajz úrnak adok szót az Ericsson-tól. Nem halljuk a felszólalót. Mikrofon. Most talán igen. Köszönöm a meghívást és a szót, tisztelt képviselők, elnök úr, előadótársaim. 2015-ben már ö, ugyancsak Wagner úrral egyszerre hívtak meg, érdekes, hogy most egy hasonló vitán megint együtt veszünk részt. A Digital Policy Group vezetője vagyok, és az európai fogyasztói elektronikai cégek és a gyártóipar közötti civil szervezet vagyunk. Szerintünk ez a rendelet az export control következő tíz évét fogja meghatározni, ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan születik meg. Ez egy nagyon komplex szabályozói környezet, és az, a belső biztonsággal, a külpolitikával és összefügg, szinte lehetetlen is lefedni valamennyi hatását, aspektusát. Um, initial perspective. Én a technológiai oldalról beszélnék. Én itt az ITA következtetések révén végül is az ipart is képviseltem, 80 ország ö, ö, egyezett meg abban, hogy a számítástechnikai termékek kölcsönös vám ö, kvótáját ö, ugye csökkentik, vagy a vámokat csökkentik, hogy, fel, hogy érinkítsék ezen termékek kereskedelmét, piacát. Most egy kicsit másik oldalról látom ugyanezt a kérdést a szabályozási oldalról. És mind a kettőnek nagyon komoly jelentősége van. Tehát tudok gondolkodni a szereplők fejével is, de az ellenőrzés fejével is, hiszen itt tényleg minden, minden összefügg, és olyan konkrét értelemben is, hogy most már a tárgyak, a dolgok internetje van megvalósulóban. az exportot ne korlátozzuk, ha nem muszáj. Véleményük szerint úgysem betarthatók ezek a ellenőrzések, korlátozások a legtöbb esetben. Pont ezért kritizáljuk az USA jogalkotását, mert ott most még óvatosabban állnak hozzá a kérdéshez, mint miközben szerintünk pont az ellenkező trendre lenne szükség. A jogbiztonság persze fontos, és éppen ezért ebben egyetértünk adótársaimmal, kéne úgy szabályozni, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen, a jogbiztonság megvalósuljon, ez az ipari szereplők legfontosabb kérése, érdeke. Mielőtt tovább mennék a definíciókra, szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy a technológiai fejlődéssel megpróbálva lépést tartani, védelmet kíván adni polgárainak a személyes adatok vonatkozásában, és büszkék lehetnek magukra is, itt a parlamenti képviselők is, de hogy Tovább kell menni ezek megszorításában, arra a válaszom az már nem, mert túlzott terhet róna ez az ipari szereplőkre, partnerékre, beszállókékre. Ráadásul ugye a legtöbb IT cég nemzetközi, nem Európához kötődik, úgyhogy lehetetlen rájuk kényszeríteni olyan szabályozást, amely úgyis csak itt lenne érvényes. Összességében tehát nagyjából egyetértek a bizottság hatás tanulmányával, hogy a további szigorítása az ellenőrzéseknek csak ö, kereskedelmet és piaci egyensúlytalanságokat okozna. Tehát se nem hatékony, se nem érni el a célját, a jobb, tisztább versenyt. A tagállamoknak megvan a maguk ellenőrző mechanizmusa, ezt szerintem fenn kell, fenn lehet tartani. Ami pedig az emberi jogi aspektus megfogalmazását illeti, tudomásunk szerint egy másik export közösség sem fogalmazott meg ilyet eddig. Nemrég találkoztam itt Brüsszelben a Japán Export ellenőrző hivatal vezetőjével, nekik egy szűk terméklistájuk van csak, ami tiltott. Ha az Európai Unió globális szereplő akar lenni, akkor vissza kell térnünk a delegált aktusok világához, vissza kell azokat vonni, amelyek nincsenek összhangban a mai világgal és inkább a többi export térséghez kéne igazodnunk. A mi tagjaink sokféle módon próbálják hallatni hangjukat a diligence programok kapcsán, és van etikai iránymutatásunk, ami azt mondja ki, hogyha rendszerszerűen emberi jogsértésre használnának fel eszközöket, akkor, akkor, de csak akkor célzottan ö, lehessen beavatkozni, és ne korlátozzuk a kereskedelmet általában. Az ISZ és más ö, társaságok is nagyon hasonló véleményen vannak, az ágazat szereplői, hogy egy gyakorlatiasabb szabályozásra van szükség multilaterális együttműködés, digitális napirend, kevesebb torzítása a szabályoknak, globális, de megengedő szabályozás célzott korlátozásokkal maximum. Egyébként az exportórök csak megkerülik majd a rendszert, ha az úgyis betartatatlan vagy számukra nagyon érdeksértő. Az export ellenőrzési rendszert meg kell tartani, de a digitális belső piac és az európai ipar digitalizációja kapcsán ö, vigyázni kell, hogy ne használjunk a kettős felhasználású termékek kapcsán olyan definíciókat, amelyek aláássák a jogbiztonságot, az emberi jogok sérülését ne akarjuk mindenáron, mindenhol kijátszani. Uh, um, Köszönöm szépen, és akkor most szeretném megkérni a jelenlevőket, hogy tegyenek fel kérdéseket. Ugye nem arról van szó, hogy csak nyilatkozatokat teszünk, hanem hogy konkrét kérdéseket tegyünk fel a szakértőknek. Esetleg megemlíthet, megértették azt is, hogy melyik szakértőnek címzik a kérdésüket. Először a jelentéstevőket és az árnyék jelentéstevőket kérném fel. Ha vannak kérdéseik, akkor ők tegyék, és Mr. Buchna, van-e kérdése a szakértőkhöz? Röviden, pontosan. Köszönöm szépen. Az első kérdésem Wagner úrhoz szól. hogyan lehet megvalósítani, amit elmondott, hiszen hogy egy kecsól záradékról beszél. A tervezési biztonságra vonatkozóan ez hogy képzeli el a KKV-k vonatkozásában, hogy itt mindig sok a vita. Krahul Kovászonyhoz intézném a következő kérdést. A, az NGO-kat, a nem kormányzati szerveket hogyan tudják beültetni a hajóba. Az, hogy nekik is van beleszólásuk, az teljesen egyértelmű, de hogy hogy lehet ezt a folyamatot egy kicsit előrébb mozdítani és formalizálni, ezt nem látom. Nordeus úr pedig ugye egy pontosabb fogalom meghatározást követel az emberi jogok vonatkozásában, a due diligence vonatkozásában világos, hogy tényleg ezt pontosítani kell, ezt a definíciót, de ön a termékek vonatkozásában is pontosabb fogalom meghatározást kíván. És ez probléma, hiszen a technika napról napra változik, fejlődik. Lehet, hogy bizonyos keretek között kategóriákról beszélhetünk, de hát ez is sántít, mert ezeknek a fejlődése is kategóriát ugrik, úgymond. Tehát itt pontosan mit szeretnének látni, ez érdekelne. Köszönöm szépen, Fjellner képviselő. Neat specific question. Once, one... Konkrét kérdések eh, kapcsolatban a mindegyik eh, eh, szakértőről szeretném intézni. A due diligence az már a korábbi két jogalkotási időszakban is volt róluk szó. Egy dolog világos, mindenki foglalkozik ezzel, de ezt jó lenne tisztázni, hogy a jogi megfogalmazásban ez konkrétan mit jelent. És ezért kérdezném, beszéltünk az emberi jogsértések definíciójáról, talán egy kicsit fordítani kell ezen, hogy szeretném megkérdezni, hogy önök Tudnak-e három példát mondani az olyan ICT termékre, amelyik nem segítik az emberi jogsértéseket. És ehhez kapcsolódóan Értem, hogy a terrorizmusnak a megfogalmazása eléggé homályos, és különbözőképpen értelmezzük ezt hogyan ö, fogalmazok meg azt, hogy az emberi jogsértések elősegítése? Második, egy másik dolog, amit ugyancsak szeretnék megkérdezni. Vannak-e példák, hogy a kibertér felügyeletén túl, mert amikor megnéztem a bizottságnak az értékelését, a kibertér felügyeletével kapcsolatban. Ugye beszélünk olyan területről, nagyon komoly technológiai kérdések vannak, de mindenre kiterjedően miért szük, lenne szükséges ez a kibertér felügyelet? az unió autonóm listájáról beszélünk, de valami még túljutna a meglétező létező szaka. Milyen hatása lenne, milyen gyakorlat lenne az, annak milyen hatása van annak, hogy egyes országok túlmentek, és mi lenne a, a globális hatása, hogyha a meglévő rendszereknél messzebb megyünk. Wagner úrnak. Az egyik ellem, az az átláthatóság volt a prezentációban. Az érdekelne, hogy miért nincs ö, átláthatóság. Vannak exportok, van fegyverexport, vannak különböző kategóriájú termékek, vannak engedélyezés alá tartozó termékek, vannak, aminél az engedélyezést elutasítják, tehát mindez nagyon is részletezve van. Mi lehet annak az oka, hogy konkrét információ nincsen ezekről. Köszönöm szépen minden ö, szakértőnek, hogy eljöttek a parlamentbe, és ö, felvilágosítanak minket hat évek foglalkozunk ezekkel, és nem volt igazán lehetőségünk, hogy a status quo kérdéssel foglalkozunk. Egyszerűen az emberek szenvedéséhez vezetett. Ez olyan országokban, ahol a kormányok bebörtönözéssel, kínzással vagy még rosszabb megoldásokkal kezelik a problémákat. Hogyan lehet ezeket a rendszereket kezelni, amelyek hallottam olyat, hogy engedélyhez kellene kötni bizonyos dolgokat, amikor jogos aggodalmak vannak, ugye ezekről beszéltünk. Az első kérdés, ami nagyon világos volt, az, hogy a definíciók, mi az, hogy emberi jogsértés, milyen technológiák vannak a jogszabály középpontjába, és ezen túl még a terrorizmus. Vannak a aggasztó elemek a bizottság javaslatában. Hallottam azt is, hogy a terrorizmus a kapcsolatos aggodalmakat miért nem kellene belevenni. Van-e más megoldás arra, hogy a biztonsági megfontolásokkal foglalkozzunk? Mert van az emberiségnek a biztonsága, de van a kereskedelmi piacok biztonsága, vagy terrorszervezetek, vagy szervezett bűnözők is bekerülhetnek egy ilyen rendszerbe, és annak nagyon nagy hatása lehet. Vannak-e alternatív meghatározások, definíciók, hogyha nem terrorizmusban gondolkodunk? Másik kérdés, milyen szinten kell a digitális Európa kérdésével foglalkoznunk, hogy globális sztenderdek, ha lennének, az jó lenne, csak hogy nem ideális világban élünk. Ez is nagyon világos, hogyha a globális átlagot követjük, akkor lefelé nivellálódunk, ez nem igazán jó. Tehát éppen, hogy fölfelé kellene törekedni, és az európai vezetést kellene elérnünk. A kutatóknak a kérdése, akikre nem kellene, hogy vonatkozzon ez a szabályozás, de biztonsági feltételek szükségesek a szoftverekhez, amiket használnak nap mint nap, hogy védettek legyenek a hekkel és egyebek ellen. Vannak-e kivételek, illetve vannak egyes vállalatok a digitális Európában, hogy a kutatókat, mikor például tesztelek a rendszereket azért, hogy jobb kiberbiztonságot érjünk el, lehetne pozitív kivételt tenni az ő esetükben. Hallottunk sok aggodalmat, azzal is, hogy például a szoftver hekkelés vagy a felügyelet, ezek nagyon homályos megfogalmazások. Segítene az, hogyha összpontosítanánk arra, hogy adatok kivétele leszívásra bizonyos eszközökből. Amikor valaki képes bemelle, belemenni egy laptopba, telefonba, számítógébe, egyebekbe, tehát hogy nem azt nézzük, hogy amikor információt illegálisan vesznek ki, a ö, használó, az adott eszköz használójának hozzájárulása vagy tudomása nélkül. Ez ahogy az exfiltráció nem lenne egy pontosabb meghatározás. A digitális Európával kapcsolatban hányan dolgoznak export ellenőrzéssel az önök, hányan embert alkalmaznak arra, hogy export engedélyezést végezzenek? És mi a legsúlyosabb büntetés, hogyha egy unió vállalat megfelelő engedély nélkül exportál. Mi lehet a legrosszabb eset a vállalatra, hogy kér egy engedélyt, nem kapja meg, és exportál ennek érte. Mi lehet a legrosszabb következménye ennek? Anne-Marie Manuel. Köszönöm szépen. Így is feltennék egy kérdés, egy nagyon speciális kérdést. Wagner úr hoz kapcsolódva, aki ugye azt mondta, hogy a szabad kereskedelem ellen tiltakozók tényleg ellene tiltakoznak, lehet, hogy itt nem egészen jól értettem, hogy mire gondolt. Melyek azok az értékek, amelyek meghozódnak a szabadkereskedelem mögött, amelyet nem tudnak támogatni az emberek. Ismeri ilyeneket? Én nagyon sok demonstrációni ott voltam, és nem találkoztam soha senkivel, aki, aki mondjuk ellenezni az emberi jogokat, vagy a transzparenciát, vagy a környezetvédelmi jogokat. Soha tényleg ilyennel nem találkoztam, úgyhogy nem tudom, hogy ugyanazokra az értekekről beszélünk. Lehet, hogy nem is ezzel van az embereknek a problémája. Köszönöm szépen! Az én kérdésem, mondja megint asszony, elsősorban a vállalkozásokon, ipari vállalkozásokon belüli gyakorlatokat illeti. És a Digital Europe képviselőjéhez fordulok ennél fogva leginkább, de persze többiek is reagálhatnak. No, ami engem érdekel, az az, hogy lehet-e válaszolni arra a kérdésre, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy valaki egy export engedélyt kapjon Európában? Illetve, hogyha ez az új rendelkezés azonnal életbe lépne, akkor mit kell figyelembe venni? Aztán a statisztikákat illetően is lenne kérdésem a pótlólagos kiegészítő költségeket szem előtt tartva, fejlesztéseket illetően az informatikában, nem is abszolút számokban, hanem egyáltalán milyen többletköltségek merülnének föl az egyes szervezetek vonatkozásában, ez is egy lényeges kérdés. Aztán szívesen hallanék még arról is, hogy ön egyes egyensúlyt kíván-e teremteni azok között, az akik, e, vállalkozások között, akik betartják az ellenőrzéseket, delegált jogi aktusok alapján, vagy elegendő lesz egyfajta kiegészítő szabályozás, hogy csökkentsük az adminisztrációs terheket. Három percet kapnak a válaszadásra, és Wagner úr kezdi. Köszönöm szépen. Hát ez egy Mission Impossible mondhatnám. Úgyhogy nagyon röviden. Visszafelé fogok, jó? Válaszolni visszamenőleges sorrendben. Minőr asszonyra reflektálnék először. Azok, akik kimennek az utcára és protestálnak az unió ellen és a kereskedelem ellen, ezt azért teszik, mert úgy gondolják, hogy ennek nem részesei, ez, ez a fajta kereskedelem nekik nem jelent semmit. Az lenne a kívánalom, hogyha dual use olyan értékeket hozna, amikkel ők is tudnak azonosulni, tehát amelyel a hitüket megerősíthetnénk, és ők is úgy vélnék, hogy az ő értékeiket tartjuk szem előtt, és ez az ő kereskedelmük is. Nem ezt jelenti azt persze, hogy kevesebb demonstráció lenne itt a házon kívül, hogy az emberek így gondolkodnának, de azért ez fontos fejben tartani, amikor döntéseket hozunk. És egyébként is minden embernek megvan a joga, hogy ellenkezzen. Voltak speciális kérdések az eszközöknek az e, exportjára, illetve annak az ellenőrzésére vonatkozóan. Hát nem tudom, hogy előrelépés jelentene-e a mostanihoz képest, hogyha változtatnánk. Az ENSZ kontextusában is láttuk, hogy ha az eszközök feletti ellenőrzést a felhasználók elvesztik, akkor ez eh, nem járul hozzá a biztonság növekedéséhez a, a világon. Mert hát az elején lehet, hogy ez csak egy kis apró problémának tűnhet, aztán ez kinövi magát valami óriási dologra, és nem csak az egyéni eszközöket érintő gondról van szó. És ugyanez érvényes egyébként arra vonatkozóan is, hogy a, kutatások alapján a kutatókat védelem alá helyezhessük, hogy tényleg képesek legyenek a kutatásokat elvégezni, és az integritásuk megmaradjon. Megfelelő standardeket kell teremteni, ez ehhez kétség nem fér. És amikor persze egy ideális világról beszélünk, akkor azt is szem előtt kell tartani, hogy a tagállamok azért nemzeti javaslatokat már tesznek a multilaterális rétegződésre, tehát egyszerűen egyre nagyobb kontextusban gondolkodunk, mint a hagyma héja, egyre rétegződnek rá az egyes rétegek. Lange úr kérdésére válaszolva azt mondom, hogy nagyon sok javaslat van, egyre inkább megosztják a vállalatok a kereskedelmi megállapodásaikat, és egyébként az adatokat az egyének számára, ha kikérik ezeket, megadják, ezek hozzáférhetőek, ezek az adatok, de nehezen hozzáférhetők. Igyekszem nagyon rövid maradni, hogy beleférjek az időkeretbe annak elvárás, hogy a catch egyáltalán működhet-e. Már most végrehajtjuk ezeket, a catch és ezek hát olyanok, amilyenek. Lehet, hogy világosabbá teszik a döntéshozatól, de mint ahogy mondtam, tényleg már végre hajtjuk ezeket. Ez egyfajta kiterjesztése a lehetőségeknek, de divergenciát szeretnénk a között, hogy az exportőr mit fog mondani egy engedélyező szervnek, és a célszer vonatkozásában egy másik fél felé. Fontos lenne persze annak biztosítása, hogy a, pozitív tudás mindkét irányba eljusson. Ez lenne ennek a kecsolnak a lényege. No, I, I, I think I whether catch... Azt hiszem, hogy az volt a kérdés, hogy a catch-all a megfigyelési technológián túl szükséges-e? mert hát nyilván a technológia fejlődik. Would you like me to respond? And my apologies for I was trying... Akkor szeretnék, hogyha válaszolnék, nem tudtam a három percbe belesüríteni. Úgy gondolom, hogy az egy jogos kérdés, de nagyon nehéz adhok módon megválaszolni. Hogyha azt kérdezik, hogy vannak-e olyan területek, amik a felügyeleten túllévő területek, biztos, hogy van ilyen szakértőként tudnék adni különböző módon válaszokat, de ezt meg kellene vizsgálni, Lucy. Köszönöm szépen. Megpróbálok én is megküzdeni a három perces korláttal, hogy hogyan vonjuk be a civil társadalmat. Az egyik kulcs kérdés, amit említettem, az az éves eljárás, és hogy figyelembe venni a bizonyítékon alapuló megközelítést. Ez a legfontosabb, hogy legyen egy olyan út, ahol a bizonyítékainkat elő tudjuk adni. Mert tehát fontos, hogy legyen egy megfelelő becsatornázása ezeknek, és hogy a bizottság ezeket a civil társadalomból érkező javaslatokat építse be. Ez a, ami fontos, hogy integrálódjon ezáltal a civil társadalom, és e, a társadalom ezáltal hallathassa szavát. Félner képviselőnek köszönöm a kérdését de azt hiszem, hogy fontos feltenni hogy nem különböző olyan titkosítási módszerek vannak, amik nem segítik az emberi jogok megsértését. A másik kérdés, hogy a technológia használata problémát jelent-e, mert nagyon sok technológiát alkalmazunk, szoftvert, hardvereket, amik jogosak. A kérdés az az, hogy vannak olyanok, hogy, hogy minden kommunikációt el tudnak fogni, vagy például Törökországban mondják, hogy vissza tudnak tartani adatokat, öt évig letárolnak. Tehát ez egy olyan technológia, amely nyilvánvalóan azért kellől eladásra, értékesítésre, hogy az emberi jogokat ezzel meg tudják sérteni. De vannak olyan technológiák, amelyek nem ilyenek, viszont mégis így használják, és ezt is figyelembe kell venni, és hogyha érdekli, akkor nagyon szívesen még tudok erről mondani. A terrorizmus ügyel kapcsolatban nem igazán értettem a kérdését, ha esetleg újra átfogalmazva fel tudná tenni ami a magyarság kérdését illeti, köszönöm. A konszenzus az, hogy a biztonsági kutatás és a behatolási technológiák, interakciók, ezek kivételt kellene, hogy képeznek, de hogyan lehet ezt hatékonyá tenni, és hogyan lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy ezzel lenyomorítsuk meg a kutató, kutatást azok, akik a telepen dolgoznak, azok próbálnak ezzel foglalkozni, hogy a, és ez, ez nekünk is fontos. És végezetül, ez tudom, hogy nekem szólt ez a kérdés, de az egyensúly a vállalatok és a biztonságos szabályozás között. Ez egy olyan dolog, ahova nagyobb nyomást kell gyakorolni, nagyobb hangsúlyt kell adni az önszabályozásnak is, Értem, a, hogy az engedélyező hatóságoknak is van egy bizonyos munkamennyiségük, egyebek, és az államnak is van szerepe, hogyha ez nem megfelelően működik. Vannak sztenderdjeink, kötelezettségeink a nemzetközi jog értelmében, amelyek kötnek bennünket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. I need help finding the buttons here. Sorry. <laughs> Elnézést, nem találom a gombokat. Megpróbálok én is válaszolni a kérdésekre, és megpróbálom Buckner úrnak a kérdését is értelmezni, hogy hogyan lehet a mozgó célpontot eltalálni az egyre változó technológiával. Ez természetesen kihívás, de korlátozott területről van itt szó, olyan termékekről van szó, amelyek civil használatra készülnek. 1,8 termék van, és hogyha ezeket a termékeket a rendszerünkkel le tudjuk fedni, akkor pontos specifikációt tudunk létrehozni. Fontos, hogy ezeket különböző dolgokat eh, manuálisan újra megvizsgáljuk. És ez is egy jogos alkotalom. ez nagyon nehéz, eh, még akkor is, hogyha ezt egy nagy ügy érdekében tesszük. Filner úr kérdését illetően, hogy milyen termékek vannak, amelyek nem eh, segítik a az emberi jogsértéseket. Mi, bármi, minden elősegítheti a terrorizmust is, és az emberi sértést is. Ez attól függ, hogy hogyan használjuk, tehát nekünk kell tudni, hogy hogyan irányítsuk az ipart. Minden új kontroll, amit ö, létrehozunk, ironikus módon amivel leginkább küzdöttünk, ezek a behatoló szoftverek, amelyek nagyon sok technológiát tudnak károsítani, amire ugyanakkor szükségünk van. Vannak nagyon jó kezdeményezések az ellenőrzés területén, csak ez is kisik, előfordulhat, hogy kisiklik, és akkor rossz irányba megy. Tehát itt nagyon óvatosan kell eljárni. Mária Saska kérdezte, hogy föntről lefelé megyünk. Nagyon nagy felelősséget vállalunk, és nem gondoljuk, hogy eh, csak így lehetne javítani az emberi jogi helyzetet, de mindenképpen a globális közösségben van még lehetőség az export eh, engedélyezéssel tegyünk eh, például azon országokban, amelyek a a legrosszabb a helyzet. Új ellenőrzéseket lehet bevezetni, ami az export ellenőrzéseket is javíthatja. Olyan esetben, amikor az export unión kívülre megy hogy hány embert foglalkoztatok, az én vállalatom 150 embert foglalkoztat export megfelelési területen de például az Egyesült Államokhoz összehasonlítva Európában meglehetően al- alacsonyak a számok. Ott a, szerintem a legnagyobb ö, veszély az az, hogyha egyáltalán nem adunk ki engedélyeket, az rendkívül ö, sokat ártan a kereskedelmi szempontból, ezért fontos a megfelelés. És Begin asszony utolsó kérdése, hogy mennyi idő kell az engedélyezésre. 14 és 60 nap között az emberi jogsértésnek az értékelése a legnehezebb, ami több időt igényel. Nincsenek igazán szakértők az exportengedélyező intézményeknél, az én vállalatomnál 150-en foglalkoznak ezzel, de másút is nyilván sok ember foglalkoztatnak. Észtországban azt hiszem, hogy öten vannak, pár évvel ezelőtt csak hárman voltak, tehát nem könnyű a feladat. Ez egy egészen új e, típusú ellenőrzést igényel, ezt reálisan kell megvizsgálni. Köszönöm. Nagyon röviden. As, a security tool, I understand that it uh, impedes um, practice, but uh, this... A kódolással kapcsolatos uh, érvelés ö, uh, uh, kapcsán mindig azt mondják, hogy a firewall az nem ö, legitim, ö, mert megfelelően ö, kellően szigorú biztonsági protokolljuk van, de nagyon nem értek egyet azzal, amit a mellettem ülő kolléga mond. Ö, akik az export control területén dolgoznak, azoknak a száma mennyi? Ezres nagyságrend? Az én csapatom. Um, this was the question of the challenge of this. A kihívásokról beszéltünk eddig, most beszéljünk a gyakorlati oldalról, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a rendszert. Ebben az ügyben az első tényleg gyakorlati ö, szakemberünk, a BAFA képviselője, Kicsúr. Tessék. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, előadó társam, köszönöm a meghívást. Két előzetes megjegyzésem lenne. A BAFA a központi engedélyező hatóság Németországban, 2016-ban csak több mint 2000, 10 ezer engedélyt adtunk ki, és ha a rendelet hatályba lépt, akkor az exportok fele érintett lesz Németországban, úgyhogy ez nálunk, ugye hát, szóval minket ez nagyon érint. Egy hatóság számára, de vállalkozások számára is döntő, hogy a rendelet világos, pontos legyen. Wuchner kolléga, az előadó, ezzel kapcsolatban sok jót mondott. A, és aztán arra is gondoljunk, hogy ezt a rendeletet is meg fogják szegni, meg sokan nem fogják tudni jól alkalmazni, meg fogam sem lesz arról, hogy itt emberi jogi aspektusokat akár akaratukon kívül is megsértenek, és ezt a fajta jogbiztonságot is a nemzetén túlmutatóan is garantálni kell. Ami az emberi jogok szempontjából érintett termékcsoportokat illeti, az első javaslatban volt egy EU által ellenőrizendő termékcsoport. A gyakorlat szempontjából itt elképzelhető, hogy az EU egy listát adjon ki, és pozitívan vagy negatívan értékelje ezeket, de ne legyen megduplázva a már amúgy is például fegyverekkel és egyéb veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabályozás. Ha a nemzetközi gyakorlat azonban nem működik, akkor, és ha az EU javaslatot elutasítanák, akkor kell konkrétan függelékekben esetleg termékeket egyenként felsorolni, vannak már ide vonatkozó szakértői csoportok a megfigyelési technológiákkal kapcsolatban Németországban. 2015 óta működik egy ilyen vizsgál, bevizsgálás, és a listák is folyamatosan frissülnek. Ha bármilyen terméket listára teszünk, akkor nagyon pontosan kell a paramétereket meghatározni, hogy milyen alapon kerülhet egy termék a listára, vagy onnan le. A 16 per 2-es szerintünk nem eléggé világosan fogalmaz. Az általános biztonsági megfontolások ez nem jelenti semmit. Számunkra egy sokkal konkrétabb megfogalmazás kellene, és ha lehetséges, tényleg listák, konkrét listák egyenkénti definíciókkal. Ami a második pontot, az emberi jogok vonatkozását illeti, Kordére kollégával értek egyet, aki azt mondja, hogy a jelenlegi megfogalmazások túlpontatlanok, igen, szerintem is. Sok minden tisztázatlan, például az okokozati ság, hogy a, egy termék kivitele és az emberi jogok sérülése mennyire ö, közvetlen, aztán mikor sérülnek nagyon és kevéssé az emberi jogok. Tehát a gyakorlat szempontjából ezek nagyobb gumi kategóriák. Ezt előbb-utóbb úgyis egy nem, nemzeti hatóság vagy a vállalkozás maga kell, hogy eldöntse, és ez nem lesz könnyű. Tiszta bürokrácia a, az, amit a kis és középméretű vállalkozásokra vonatkozóan tervez a szöveg, és nagyon megnehezíteni a sorsukat nem látom azt, hogy megtörtént volna a tagállamokkal a megfelelő konzultáció, hogy tényleg többlet biztonsága lesz -e az eredménye ennek a következménye. 8-as és 13-as szik számunkra a legfontosabb, hogy a rugalmas reakcióra legyen lehetőség. A 4 per 2-es szabályt pedig, a due diligence-t megint csak túl általánosnak tartjuk, az eddigi gyakorlat szerintünk ugyanennyire kielégítő, ez nem mond semmivel többet feltételesség tekintetében. Harmadsorban a catch szabály a terrorizmusok kapcsán megfontolásra tartom érdemesnek azt, ugyanúgy, mint az emberi jogoknál, hogy, hogy a terroristákon szereplők irányába ne mehessen export, itt nincsen vita, itt ö, ö, mindenki és minden szervezet, amely terrorizmussal összefüggésbe hozható, kizárt a kereskedelemből szerintünk. Második, a ö, mediáció és a technológiai támogatás szabályainak kibővítését. Itt a 4D és E kapcsán új kivételek valósulnának meg, ezek túltágonnak fogalmazott kategóriák, a közvetítés és átvitel ö, ö, nehezen ellenőrizhető, csak a beléptetéskor vagy a kiléptetéskor lehet ellenőrizni hatékonyan. Ami a technikai támogatást illeti, sok jó pozitív ötlet van a bizottsági megközelítésben, mint például az alapkutatási termékek kivételes helyzete. Igen, szerintem is a technológiai fejlesztés alapértékeit nem szabad korlátozni, az update-eket, upgrade-eket is persze valahogy bele kell fogalmazni az engedélyköteles csoportba, csak nem ilyen szigorúan, végül pedig harmadik gondolatom következik. Az 5-ös, 6-os dokumentumban szereplők, szereplő megfogalmazások nagyon vitathatók. A hosszú távú engedélyek, a globális engedélyek kérdése, hogy milyen feltételekhez köthetők. Az ICP-ket nem csak globálisan, hanem egyéb is szabályozni kell, ami pedig az EU-n belüli kereskedelmet illeti, itt megint csak sok szakmai kérdés merül föl, de nem megyek most több részletbe, szívesen válaszolok a kérdésekre. Ähm, Köszönjük szépen. Adéla Diákonú kap most szót, a Corporate Export Controls vezetője a Philipsnél. Köszönöm szépen a meghívást is, és hogy a holland Philipset itt képviselhetem. Az ipar támogatja a modernizációt és az innovációt a dual use jogi kereten belül, és utörök kell, hogy legyünk, és minden veszélyt és kockázatot, kihívást kezelnünk kell, de igazából a kihívások mozítanak előre, ezért kell a kereskedelmet is támogatnunk, és nyilván a humán tényezőt sem szabad elfelejtenünk. A szabályalkotók számára az egyik fontos feladat és célkitűzés, hogy legyen egy, egy jogbiztonság, amennyiben ez ellen lépnek föl, akkor pedig ezeket szankcionáljuk. A jogbiztonság tehát és a verseny előny az, amit a Philips zászlajára tűzött. Ez a javaslat azonban több kockázat is rejt. Nagyon világosan elmondom, hogy ha a következő tíz évre nem biztosítjuk be magunkat, akkor nem fogjuk tudni a az európai biztonsági célkitűzéseket teljesíteni, sőt, az európai cégek is el fogják hagyni az uniót. Még egyszer mondom, hogyha nem sikerül itt jól cselekednünk. Egy pár dolgot szeretnék megosztani önökkel. A jövőbeni kontroll, exportkontroll feladatokkal kapcsolatban. Pár dolog már elhangzott ezzel kapcsolatban, de az Európai Unió ról szóló szerződés harmadik cikkére emlékezzünk, a szabad és méltányos kereskedelem, valamint az emberi jogok védelme és a szabadság eh, a kulcs elem ebben a cikkben. A jelenlegi javaslattal kapcsolatban nagyon szkeptikus az ipar, mert ebben vannak nem belátható következmények, amelyeket tartalmaz például a magán életvédelme. És hogy sikerül-e itt a kitűzéseket megvalósítani a mostani javaslat értelmében és alatt, az kérdéses, mert a védelem nyilván saját magunkat is, magunknak is kell, hogy szóljon ránk nézve is érvényesülnie kell. Emberi jogokat említettem, és a terrorizmust veszélyét. Ezt, ez utóbbit ugye a terrorizmus elleni harcot nagyon sok eszközzel lefettük már, és gyakorlatilag eh, instrumentalizálják már nagyon sok esetben ezeket a problémákat. Továbbra is nehéz lesz eh, az eszközöket eh, kontrollra tartani, a kettős felhasználású termékeket, illetően ez még inkább így van. Ezért a szándékolt kontrollmechanizmusokra kell koncentrálni, annak érdekében, hogy valóban végrehajthatóak és hatékonyak a célhoz jutás szempontjából ezek az ellenőrzések. Az ipar, a szakértők és a hatóságok ugyanazt kell, hogy akarják, de hogyha egyik országban például jogsértésnek vesznek valamit, ami egy másik országban nem minősül, annak az már is problémát vezet. Az is kérdés, hogy van-e egy olyan országlista vagy területekre vonatkozó lista, amelyek bizonyos kategóriákat kimerítenek, az új javaslat szerint legalábbis, hogy szenzitív, nem szenzitív ország, elnyomó rezsim, konfliktus által sújtott terület, ez persze már politikai ö, probléma, de a kérdés az, hogy ezt a kellő gondosságot milyen eszközökkel fogjuk elérni. Az iparon belül nagyon komolyan vesszük ennek az elvnek az érték elérését, és az export kontroll meg is követeli, hogy objektívek legyünk az új kecsol javaslaton belül is. Az utolsó pont pedig az, hogy nagyon pontos fogalom meghatalmazásra van szükség a technikai paramétereket, illetően, ahogyan elhangzott itt már, 1,8 millió terméket kellene osztályoznunk, tehát technikai paraméterekre van szükség, amelyek még nem is léteznek. Tehát ez egy elég érdekes feladatnak ígérkezik a legtöbb szakértő számára is. Úgyhogy a nagy kihívást abban látom az ipar és a jogalkotók számára az az, hogyha ezeket a kérdéseket nem tudjuk megoldani, és a javaslatban akár kivétel alatt felsorolni, akkor megkérdőjelezhetjük a, a sikerét ennek a javaslatnak, még akkor is, hogyha nyilván jó szándék vezérli. Nem fogjuk tudni a célunkat teljesíteni, hogy tényleg a jövőre nézve ez egy biztos eszköz legyen. Nem egy oldalú listára van szükség egyébként. Ezt ellenezzük az iparon belül. Az egységes listák véleményünk szerint nagyon óvatosan kezelendők, mégpedig azért, mert egy egyoldalú rendszertől való eltérés, frusztrációt és jogbizonytalanságot is okozhatnak méghozzá három módon. A verseny torzulna, ami egyébként már is megtörtént a kiber támadások idején, aztán az egyes eszközök így, így szigetként úsznának, és ne felejtsük el, hogy a rossz fiúk így is, úgy is megkaparintanák az, egy, az a kívánt eszközöket. Tehát fontosnak tartom, hogy a jogalkotók a működő rezsimeket egy technikai paraméterekre alapozva határozzák meg, nem pedig a lehetőségekre. akár egy kórházi ágy is lehetne egy kettős felhasználású termék, nem akarok itt a példába jobban belemenni, mert nem erről van itt konkrétan szó. De záró megjegyzésem az, hogy bízunk abban, hogy a jogszabályokat megalkotók, a jogalkotók a jogbiztonságra törekszenek, a világosan értelmezhető nyelvre és olyan technikailag definiált eszközökre, amelyel egyenlő pályákat, egyenlő esélyeket biztosítanak az ipar résztvevői számára. Mi ebben támogatók leszünk, mert egy nagyon fontos célt kívánunk elérni. És számunkra is fontos, hogy megállja az idő, kiállja az idő próbáját, úgymond ez a fajta exportkontroll. Köszönöm. E Köszönöm szépen, és akkor végül az Ultimaco GmbH-tól. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy lehetőség van, hogy középméretű vállalatként is szólhatok önökhöz. Aachenból, Németországból érkeztem, és Szeretnék alkalmat adni önöknek, hogy a valóságot felvázoljam az én vállalatom szempontjából, és ebben számoljak arról, hogy mitvel foglalkozunk, hogyan alkalmazunk. Közepes méretű ö, vállalat vagyunk, kb. 70-en dolgoznak a kiberbiztonság területén. Németországban van a központunk, és Éppen ezért nagyon jó együttműködést folytatunk, mint mindig is volt a német hatóságokkal, a BAFA-val. Biztonsági ö, termékeket állítunk elő, főként kriptográfiai termékeket különböző ö, területeknek szállítunk, különböző alkalmazásokkal. Ezek például a nemzeti ö, személyazonossági ö, ö, személyazonossági igazolványokat, reptéri belépőkártyákat, különböző ipari létesítményekre. Ugyanazokat a technológiákat alkalmazunk, amit egyébként nagyon sok egyéb területen más alkalmazásokban is használnak. Több mint 80 országban vannak létesítményeink, ezért nagyon odafigyelünk arra, hogy a különböző export ellenőrző rendszereknek is meg tudjunk felelni. Korábban volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy milyen erőfeszítéseket kell tenniük az ilyen típusú vállalatoknak. Itten a mi ellenőrzésünket adom, például az OFA ESG megfeleléseket tartjuk a legfontosabbaknak. Négy személy állandóan ezekkel a kérdésekkel foglalkozik belső eljárásaink vannak, belső képzésünk, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársak folyamatos továbbképzésben részesülnek. Ez egy nagyon rendszeres dolog, mert kritikus infrastruktúrát szállítunk, ezért arra törekszünk, hogy ismerjük az ügyfeleinknek a prioritásait, bonyolult szállítási láncokban is meg tudjunk felelni, és különböző utolkon jut el. Éppen ezért ez nem mindig eh, egyszerű egy közepes méretű vállalatnál szemben a nagy kereskedelmi partnerekkel, például a USA-ban vagy a Kínában, amilyenek találhatóak. A megfelelés eh, sok mindent jelent eh, belső területen is, a partneri szerződéseknek a megfelelő kezelése, a versenyképességünk megőrzése, mert más kiberbiztonságot adó vállalatokkal, US, amerikai, kínai vállalatokkal kell versenyeznünk, és az európai politika és az Európai Unió szabályok ugyancsak prioritást képeznek, és ez azért fontos, hogy a mindennapi munkánkban az egyenlő feltételek megvalósuljanak. Az exportkontroll, exportellenőrző hatóságok nagyon fontosak. Az exportunk körülbelül 95%-a német lányvállalatokon kerül, kerül ki. Ez biztonságot jelent, és vannak korábban valaki rákérdezett arra is, hogy a büntetések szemben más hatásokkal mit jelent. Mi rendszeresen külső szakértőkkel is értékeltetjük a megfelelőségi szintünket. New Yorkban is van egy egységünk. Ez nem csak a hatóságok a tekintetében valósul meg, amelyek rendszeresen ellenőrzik a megfelelőségünket. Nagyon gyakran a standard finanszírozási követelmények is megkövetelik, illetve a magánbefektetők is. Rendszeresen kaptunk az Európai Beruházási Banktól, Német Állami Banktól is kaptunk finanszírozásokat, és tőkebefektetők és legnagyobb európai magánbefektetővállalatok hogy az ESG-t és az export eh, kontrollt, ez egy teljesen szokásos eh, eljárás. Korábban részt vettünk a bizottságnak a szakértői munkájában is. Egy politikai folyamatról van szó, de a bizottsági javaslatban nem eh, nagyon láttuk viszont a mm, szakértői véleményeket. Néhány dolgot, amit fontosnak tartok megfelele a céloknak, és arányosak-e az erőfeszítések egyfelől a mi vállalkozásokban, a kriptográfiában, és a vállalatok közötti transfereknél is az export alkalmazásokkal régóta kell ezzel foglalkoznunk. A legtöbben a kriptográfia területén kellett a legtöbb engedélyt beszereznünk. A jelenlegi meghatározása a kibertér felügyeletnek változik. Azt hiszem, hogy a jelenlegi szöveg néhány év múlva már hasonló lesz, mint a kriptográfiai szabályozás jelenleg. Itt vannak különböző definíciók, és sokkal több nem célzott járulékos kárt szenvedünk el, tehát ezért fontos lenne, hogy a definíciókon dolgozzunk, hogy világosabb, egyszerűbb, célzottabb legyen az engedélyezés. Nehéz megítélni a különböző rendelkezéseket, nehéz ezeknek megfelelni. Németországban ez a büntetőjog körébe tartoznak ezek a jogszabályok, tehát a mi felelősségünk, hogy minden a rendben legyen Az eljárásokban a listázott megközelítés az olyan dolog, amit automatikusan lehet tenni, naponta is az orfak listával többször is összevetjük. Ez nem is igényel különösebben munkaerőt. A két utolsó észrevételem, hogy a biztonság és a, ez nagyon fontos a nemzetközi üzletben. Lesznek útmutatások, ez nagyon nagy problémát jelent a vállalatoknak az üzleti eljárásokban, hogy aláírunk egy teljes körű szerződést, és aztán lehet, hogy az egyik része az később készül el, és jobb, hogyha az útmutatás előbb van meg, mint az a szerződés aláírását követően, és az uniós szabályozásnál is vannak ilyen problémák, Magnus is említette, hogy nem, hogy mennyire felkészültek az egyes országoknak a szabályozó ellenőrző testületei. Még nagyon sok tennivaló van annak érdekében, hogy a dolgok sokkal pontosabban, célzottabban kerüljenek megfogalmazásra. Ezért fontos nekünk, hogy a parlament is ezt a javaslatot segítsen javítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor kérdések következnek, Büchner úr. Köszönöm. Először is Peach úrtól kérdeznék. Azt mondja, hogy a célszemély megbízhatóságától függjön minden. De hogy a ahhoz a kérdéshez, dilemmához, hogy vannak államok, amelyek korruptak, és akik továbbadják a technológiát, ott már nem szelektálva a vevők között, akár zsarolás, tudással megfűszerezve. Tehát nekem ezzel a követeléssel bajom van. Mindketten mondták, hogy szeretnének egy technológia listát inkább, és nem cél megfogalmazást. A mennyei béke terén 89-ben hirtelen tankok jelentek meg. 2009-ben a Ahmadinejad választási csalásra ö, kapcsán valamivel intelligensebben jártak el sajnos, ö, a hendiket le, lekövették a mobiltelefonokat. Ö, ma már még sokkal fejlettebb a technológia. Tudja, hogy miről beszélek. Ha bizonyos termékkörökre korlátozzuk a szabályozást, akkor azonnal meghalad minket majd a világ. Erre mit tud mondani? És végül a multilateralitás kapcsán egyes szabályozások túl lassúak. A listák meg pláne azonnal elavulnak. Hogyan lehetne ilyen listákat írni, multilaterálisokat pláne, hogyha naponta változik meg a technológia. A néppárt nevében Fjellner úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Első kérdésem. Jankú Gyakunuha eh, asszonyhoz intézném. Ha jól emlékszem, három problémáról beszélt, fenyegetésről az autonóm listák kapcsán. Lehet, hogy nem jó a kérdés, lehet, hogy az. Olyasmi ismer ilyen kockázatokat konkrétan? kimondható, hogy az ilyen autonóm listák bizonyos értelemben újak lennének az EU számára, de Franciaországban, Németország már ezen túlmutató szabályozást alkalmaz. Tényleg megtörténhet azoknak egyike, amire ön gondol, mint fenyegetés Németországban vagy Franciaországban? hiszen ott már léteznek ugye ilyen nemzeti listák. Második kérdésem pedig eh, egy kicsit visszafele megyek az időben. A catch eh, akkor most már beszélünk, eh, de amikor olvasok a témáról, vagy önöket hallgatom, az a, az a benyomásom, hogy csak a kiber megfigyelésről van itt szó. Nem, a catch all a bizottság szerint célzott, de szerintem bármire vonatkozhat. És ön igen mondta, hogy ugye Németországban ez a büntetőjog része, tehát akár ön börtönbe is sukhatják, valamit nem jól csinál. Hát éppen ezért lenne nagyon fontos, hogy a catch kifejezetten a kibermegfigyelési technológiákra vonatkoztatva ö, értelmezzük, vagy, vagy kezeljük azt is, ahol az egyik ki, túlmutat a másikon. Mert ö, akkor talán Pullman úr is majd jobban alszik éjszaka, meg a kérdés is világosabb. Pics úr. Milyen sorrendben kell szólítani? Pécs úr? Ön bemutatta a németországi helyzetet. Ha ezt összehasonlítja más európai országokban uralkodó helyzettel, lát nagy különbséget, különbségeket, olyanokat, amelyeket a, a vállalkozások nem tudnak áthidalni, vagy akár amelyek ösztönözhetik a vállalkozásokat arra, hogy máshol, más országban szerezzék meg az engedélyeket? Mennyire kell ön szerint a rendszert európaizálni, vagy akár egy európai ügynökség révén felügyeltetni? Pulman úrhoz a kérdésem. Milyen kritériumok mi a kritérium ma? mondjuk Németországban, de mik a kritériumok? A, a munkatársak képesítése, az infrastruktúra, vagy tisztán a jogalkotás? Hát, der Europäischen Union investieren und dort produzieren lassen? A, a kettős szabályozás, kettős használatú termékek szabályozása a mérvadó. Köszönöm elnök úr a szót. Két kérdésem lenne még, de megpróbálok rövid lenni. Először is Pics úrhoz, majd Diakon asszonyhoz. Pics úr azt mondta, hogy néhány szabály túlságosan bonyolult, nehézkes és ön differenciált a súlyos és a kevésbé súlyos emberi jogsértések között. Diakonó asszony pedig azt mondta, hogy vannak speciális, valóban nagyon súlyos emberi jogsértések, amelyekre figyelemmel kell lenni. Hát akkor kérdezem, hogy akkor mi számít a legsúlyosabb emberi jogsértésnek, a profit hova soroljuk? 2009-ben ugye rendszereket szállított a Pullman, komputer is, telefon, kémkedés céljára az Assad rezsimnek. Hát ez nyilván nem egy kívánatos dolog, de ez a jó példa arra, hogy hogyan nem lenne szabad ennek a rendszernek működnie? Köszönöm, akkor visszaadom a szót az eszközöknek három-három percre. Pics úr kezd. Köszönöm szépen. Hagy kezdjem az utolsó kérdéssel. A bizottság javaslatában négy cikk D alatt egyértelműen le van fektetve, hogy a nem listán szereplő termékek a legsúlyosabb jogsértésre vonatkozó eszköznek minősülnek. Tehát egyértelmű a megfogalmazás és a, a hatóságot pedig tájékoztatni kell arról, ha valakinek tudomása van arra eh, vonatkozóan, hogy eh, visszaélnek az eszközzel. Tehát itt, ezért a differenciálás, hogy mit történik akkor, hogyha a kivitelező tud arról, hogy eh, jogsértésről van szó, vagy mikor minősül elegendően súlyosnak a jogsértés, Hát szerintem olyan nagyon nem hinném, hogy itt különböző álláspontra helyezkednénk Németországban vagy az EU-n belül. Második kérdés, más tagállamokban mi a gyakorlat? 25 év alatt nem találkoztam még olyan vállalkozással, ami csak az exportkontrollok miatt áthelyezte volna Németországból mondjuk négy Nagy-Britanniába vagy az USA-ba a termelését. Nagyon sok adó, jogi és sok más aspektust kell mérlegelni, mint ha a BAFA két-három elutasítást közöl. És a szabályok is lefektetik egyébként az, hogyha Németországon belül van egy termék, anélkül, hogy bárkire újjal mutogatnék, viszont a franciáktól kell engedélyt kérni, akkor a franciák is konzultálni fognak velünk, hiszen akkor az egész termelést elvileg, ugye, amennyiben eh, termelés kihelyezésről van szó, akkor ennek minden elemét meg kell vizsgálni. Aztán Buchner úr három kérdése. Mire gondoltam a terrorizmus szó használatával? Van eh, egyértelmű EU-s embargó szabályozás és intézkedéscsomag, amelyet Európa szerte egységes nek minősítettek, és azon a listán szerepelnek olyan nevek, amelyre vonatkozóan van megállapodás, hogy kiminősül terroristának. Persze nagyon széles körű a vita, lehet, hogy még messzebbre nyúlik, mint az emberi jogokat illető vita, de hogyha két, három, négy, öt részvevőn keresztül jut el valahová egy terhék, terhe, vagy egy termék, ezt nehéz nyomon követni, egy hatóságnak is, de az, hogy tovább értékesítenek egy-egy terméket, hát ez csak akkor kontrollálható, hogyha nem csak azt mondjuk, hogy hogyha beleveszünk annak a lehetőségét is, hogy egy-egy ilyen terméket más célra is fel lehet használni, nem csak a konkrét más célra történő felhatalmazását vezetjük rá a listára. És akkor a kínai példára utalva, Hát az export kontroll egy kicsit olyan, mint a kristálygömbbe tekintenék. Ha persze tudok előre mindent, akkor ez könnyű kontrollálni, akkor ott vannak a delegált aktusok, a 8-as, 13-as cikk. És hogyha tudnám nyilván előre, hogy mi lesz a baj, akkor tulajdonképpen egy tilalmat is foganatosíthatnék de az, hogy tudom, hogy emberi jogsértésre fogják a termékemet felhasználni, akkor hatóságként egyáltalán mit engedélyezzek, akkor inkább a tilalomra szánom el magam. Tehát konzekvensnek kell lenni. Ami pedig az autonomistákat illeti, hát ez nehéz kérdés. 2013-ban az amerikaiak bár ígéretet tettek, vonatkozó jogszabály megvalósítására, de végül mégsem így tettek. Tavaly is volt vagy 20 engedélyezés, két elutasítás, de maga az eljárás az nem azzal járt, hogy a németek, mint vállalkozások kitelepültek volna egy másik országba. Nacionális nemzeti listákat, mint olyanokat bőven elegendőnek tartunk. Adéle. Hát igyekszem. Um,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 um, in the targeted domain of technical specifications. Well, I can give you one example that also uh, uh, my colleague next to me, Mr. Pullman, has talked about encryption. 48-bit um, encryption uh, and 56-bit encryption. A titkosítás, de ez még nincs is kif, de már nem is használják, és mégis most is ellenőrizzük, és az elmúlt 20 évben amit alkalmaztunk a, a ö, már 12 évre elavult ez a rendszer, és mégis a technikai specifikációban benne van, és a megfelelő technológiát lehet, hogy egy év múlva már egészen más technológia lesz, és akkor felül kell vizsgálni magát az ellenőrzést is. Ez nagyon fontos. Ez mindig kettős felhasználásról van szó, kettős célra. Ez természeténél fogva ö, használható fel az adott termék másra is. Ezt kell korlátozni, és azoknak a technológiákra vonatkozik ez elsősorban, amelyik ö, kifejezetten károsak, amik ö, ö, ugyanakkor, hogyha megfelelően jól használják, akkor pedig pozitív eredményeket hoz. Hogy megpróbáljak válaszolni Féler úrnak a felvetésére, hogy tudom-e vagy gondolom-e, hogy lesz nem szándékolt következménye ennek. A titkosítások azt bizonyították, hogy egy ideig ez kárt okozott az európai iparnak. Tudom, hogy nem szeretjük az Egyesült Államokat, de ők nagyon helyesen jártak el a titkosítás ellenőrzéssel majdnem minden titkosítási technológia és erre szolgáló eszközt bármelyik országnak eladható a világon, öt ország kivételével, amelyeket meg lehetne nevezni, de nagyon jól tudják, hogy miről van szó. Ezért nem akarunk-e hasonló nyomonkövetést más technológiáknál is, mint amit az amerikai vállalatok még a mai napig is alkalmaznak, és ezért ők az elsők a kibertér ellenőrzésében, mert ők Náluk van a legnagyobb innováció, és Európában is nagyon sok vállalat próbálja magát védeni, mert ezért ezek a technológiák rendkívül fontosak számunkra is. Hogy egy az utolsó kérdésre is rátérjek, hogy jobban lenne, hogyha kevesebb lenne az innováció egy kicsit kevesebb profittal. Az új stratégiánk vállalatként az arra irányul, hogy segítsük az embereket, hogy jobb legyen az életük, kevésbé szenvedjenek a világ különböző részein, például az egészségügyben, vagy az emberek életét magánadataikat védjük. Ez a kettő szorosan összefügg. Ez azt is jelenti, hogy ha kevesebb innováció lenne, például az egészségügyben, az nem segítene, és az nem lenne, nem adna több profitot. Ugyanakkor kell, hogy legyen választási lehetőség a kevesebb innováció és az e- nagy több emberi jog. Több emberi jog, több innovációt és kevesebb jogsértőt kellene elérni, és ez az a dilema, amiért most itt vagyunk, és itt vitát folytatunk. Nem lesz egyetlen egy olyan vállalat sem, a, a, amelyről beszélhetünk, amelyik azt mondaná, hogy hát több pénzt szeretnék, és kevesebb emberi jogot. Nem hiszem, hogy ilyen vállalat lenne, amelyik ezt így kimondaná. Köszönöm szépen, nagyra értékelem az aggodalmakat, és azt, hogy aggódnak azért is, hogy hogyan fogok aludni. Az átláthatóság, a világosság a legfontosabb, hogy minden ott legyen fel, a technológia gyorsan fejlődik, nem feltétlenül tudjuk elvégezni azt a munkát, mert lehet, hogy ma ö, ö, valami ö, káros, jövőben nem az lesz, vagy fordítva. Ezért fontos az átláthatóság, ezért fontosak az útmutatók, amit láttunk az STG eljárásban, amit a bizottság javasol. Ugye például a szabványosító standardizáló testületekről beszél. A számítástechnikai világban is vannak különböző standardek, vannak bizonyos technológiák, amelyeket nagyon is szabályozottan működnek. Tehát ez a, az útmutató nagyon nehézé teszi számunkra, hogy minden javaslattal megfelelően foglalkozzunk, mert ez úgy tűnik, hogy tehát különösen a kérdéssel kapcsolatban hogy a nemzeti listázás az jó-e. A német kiberbiztonsági vállalatoknál fontos Németország olyan terület, ahol nagyon magas szintű az adatvédelem, és ez az ügyfeleknek is egy érv, hogy miért a mi termékeinket vásárolják. Az egész iparágra, és különösen az európai iparágra is vonatkozik ez. Ez nem jelenti azt, hogyha ez a szabályozás megvalósul, hogy akkor mást kell, máshová kellene költözni, hanem más alkalmazásokat kell találni, hogy jobban járjunk el, az ő irodájában is valószínűleg nagyobb bürokrácia lesz, és ugyanakkor a titkosítást is ugye kérdik, hogy például a, az útlevelekre készítsünk olyan titkosítást a digitális útlevélekhez, kriptográfiával, olyan országokra is, ahonnan jönnek ide migránsok. Ez ugyanakkor elnyomásra is felhasználható, mondják egyesek, de hát éppen ez az egyik kérdés, és amit ezért kérdezem ilyen esetben a német kormánytól, hogy tessék nekem adni egy engedélyt, a német kormányjal meg fogjuk nézni az állami nyomdával, amikor egy ilyen útlevelet legyártunk. Kevésebb erőfeszítést kell majd ezen a téren tennem, viszont a megfelelőség a hálózatbiztonság területén viszont sokkal komolyabb erőfeszítéseket kell majd tenni. Ami pedig a konkrét ügyletet illeti, amit említett, először is szeretném kijavítani a tényeket, amíg az én vállalatom nem egy uniós partnernak szállítottuk, és az a partner szállította ki. Egyébként az ügylet nem valósult meg, mert a vállalatok 9, hónappal azelőtt leállította, hogy az unió parlamentje beleszólt volna. Ez a sajátos eljárás. Még lazább a, a szabályozás, ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak kell sokkal jobban felmérni a kockázatokat, a veszélyeket. Nagyon fontos az uniós harmonizáció, de a kristálygolyót nézni, hogy a politikai változást, számítás technikai felvetésnél, ezt még mi sem tudjuk megoldani. Köszönjük szépen! Most akkor a bizottságnak adok még 5 percet. Köszönöm, elnök úr. Öt percben nehéz lesz, lehetetlen e, a témák sokféleségére reflektálni. Nagyon sok szakszerű vélemény hangzott el. Én maximum annyit tehetek, hogy néhány dologra kiemelten reagálok, és elmondom, hogy a bizottság hogy próbálja ezt kezelni ezeket a kérdéseket, és mi határozza meg a mi gondolkodásunkat, mik a motivációink. Hogy tudják önök is, mint jogalkotók, hogy milyen irányba gondolkodunk. Na, három-négy dolgot akkor. Az emberi biztonsági dimenzió bevezetése egy autonóm szempont, ez egy politikai inger küszöbb kérdése egyébként, és ezért a bizottság úgy döntött, hogy ezzel foglalkozik. De ez egy kalibrált, kalibrálható dimenzió, és hallottam például, és meg is jegyeztem Piecs úr megjegyzését az 1B ponttal kapcsolatban, mivel kalibrált, ezért egy olyan dimenzió, és ezt is elmondta valaki, hogy biztos, hogy hozzájárul az európai versenyhelyzet igazságosabbá tételéhez, már pedig ez az egyik szándékunk, és úgy kell megfogalmazni, hogy ne maradhassanak kiskapuk egy nagyon gyorsan változó környezetben és annak ellenére és ráadásul mondom kalibrált maradjon. Nagyon sok fogalmazták meg, hogy világosabb, tisztább, átlátható, pontosabb szabályok kellenének. Nyilván erre törekszünk, de ezzel együtt valószínűleg a kritériumok konkrét alkalmazhatóságát majd tesztelni kell az különböző intézmények, szempontjából, az emberi jogok érvényesülése szempontjából, és így tovább. És ezeken majd tovább kell majd gondolkodni, elsőre nem biztos, hogy jól megfogalmazhatók. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a tovább gondolkodás, ami egyébként szisztematikus, és remélhetőleg rugalmas is lesz, és hatékony, végül lecsapódhat iránymutatásokban. Kolman úr is elmondta, hogy az ilyen értelemben vett világosság attól függ, hogy a tagállamok mennyire elkötelezettek az iránymutatás létrehozása mellett. Másodszorban hangsúlyozni szeretném, hogy nem a vállalkozásoknak kell eldönteni, hogy mi a súlyos emberi jogsértés. A vállalkozások felelőssége az általános due diligence lesz, ami egyébként már jelenleg is létező követelmény, tehát nem teljesen új és szokatlan. Itt a vita során elhangzott néhány ö, olyan felvetés, hogy majd az engedélykérések özönne fog születni, ez szerintünk nem indokolt. A harmadik fő kérdés a kiberbiztonsággal kapcsolatos. Ugye az IT-val szembe mutat az itt kialakítandó ellenőrzési perspektíva. Mi úgy gondoljuk a bizottságnál, hogy az ITA megállapodás, amely ugye sok termékkörre csökkentette a tarifákat, nem hasonlítható ehhez a területhez, ahol itt egy korlátozott számú, de kényes termékcsoportról beszélünk. Ez két teljesen különböző jogalkotási logika, és ezek azt szerintem a jövőben is megmaradnak, ez a párhuzamoság megmarad. A következő kérdés az ellenőrzések és a terrorizmus kapcsán történő ö, ellenőrzések. technológiája, metodikája. Szerintem ezt a tagállamok alulbecsülik ennek a fontosságát, és itt nagyon nehéz kérdésről van szó, mert ezt nem lehet tisztán egy rendelettel megoldani ezt a problémát. A transit, a brokering, a technikai nyújtás kérdéseiről nagyon röviden nem hisszük azt, hogy egy alakárt rendszert kéne létrehozni, ahol a tagállamok eldönthetik, hogy mit ellenőriznek, ellenőriznek, -e, milyen tranzakciókat tartanak kockázatosnak. Szerintünk ezt, ha bevezetjük, akkor minden tagállamnak egyformán kell csinálni. A kockázatot csak így lehet értékelni, és ugyanakkor itt sem hisszük azt, hogy tömegesen ö, ö, ilyen igénybenyújtás és tárgyalási igény, engedélyeztetési igény merülne föl. Mi egy olyan engedélyeztetési megalapodási rendszert javaslunk, ami egyébként az elnök úr szájából is elhangzott, hogy a közös engedélyeztetési rendszer az exportkontrollnak csak egy része, építő eleme, az egész rendszert kell módosítani és javítani, egészet kell a transzparencia aspektus alatt vizsgálni, vagy szempontjából. És akkor végül egy utolsó szempont, amit csodálkozom, hogy nem hangzott el senkinek a szájából, pedig benne van a javaslatod, az EU transferek ügye ez a jogalkotás része lesz majd, mert itt Európán belül is érdek és ellenérdek csoportok vannak. Úgy érezzük, hogy a téma érzékenysége miatt, pláne amiatt, hogy nem frissítették a jogszabályokat most már évtizedek óta, nehéz lesz fenntartani azt, hogy minden egyes tranzakciót minden egyes tagállam külön ö, engedélyezzen, vizsgáljon. E, itt tipikusan szükség van az EU-ra, és mi ezt javasoljuk. Köszönjük, hogy néhány kérdésre legalább választathattam, vagy felvethettem őket. Köszönöm szépen. Buchner úr, van részéről olyan igény, hogy levonja a következtetéseket? A few short csak egy pár rövid megjegyzést, ha megengedik. Szeretném csak megköszönni az összes felszólalónak, szakértőnek és a bizottságnak, hogy időt szánt ránk, és nagyon fontos megjegyzéseket tettek. Az a benyomásom, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a rendeletnek a reformja égetően szükséges, hiszen nagyon sok a digitális világban, korszakban a kihívás. Ugyanakkor végrehajtható szabályokra van szükség az EU-n belül a vállalkozások számára, és ezáltal biztosítanánk a tervezhetőséget, a tervezési biztonságot, és azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Zárásképpen még azt is szeretném elmondani, hogy nagyon szoros időkeretben mozgunk, és bízom abban, hogy ezt nagyjából be fogjuk tudni tartani. És hogy minden érdeképviselet számára, kollega számára és árnyékjelentéstevő számára nyitva az ajtóm, ezt tudják. Köszönöm, mondja az elnök, minden szakértőnek, nagyon gyümölcsöző volt, hogy itt voltak ma, és bármikor megkereshetnek bennünket. Köszönöm.